Mikolásik úr, kedves kollégák, tájékoztatom önöket, hogy a mauritániai parlament tagjai, képviselői ülnek a galérián. Üdvözlöm a delegációt. Delegációt El Arbi Old Siri Ali úr vezeti, és azért jöttek hozzánk, hogy a parlamenti képviselőkkel találkozzanak, eszmét cseréljenek. Üdvözlöm Önöket Brüsszelben, és jó eszmecserét kívánok. Az Európai Parlament, az Unió általában és Mauritánia között a párbeszéd nagyon fontos, számunkra a parlamentnek különösen. Remélem, és meg vagyok győződve arról, hogy az önök párbeszéde mindkét fél javát szolgálja majd, és a kapcsolat elmélyítésének irányába hat majd. Még egyszer tehát sok szeretettel üdvözlöm Önöket!